Uh, dear colleagues, uh, good afternoon. Kedves kollégák, mindenkit szeretettel üdvözlök. Egy, elkezdhetjük a 16-os napi rendi ponttal az Európai Unió Tanácsa észt elnöksége prioritásának ismertetése a bel- és igazságügy területen, területén, és Urmas Reinsalu uh, igazságügyi miniszter fog most felszólalni. Tegnap itt volt a belügyminiszter, és most hallgatjuk meg a második felét ennek a beszámolónak. Mint a belügyminiszterrel is, volt egy jó igazságügyi és belügyi tanácsülés, és lefettük a különböző területeit ennek az együttműködésnek, és a miniszter úr most további igazságügyi területekről fog beszélni. Tehát akkor Reinszaló miniszter urat megkérem, hogy tartsa meg a beszédét 15 percben, azért, hogy utána lehessenek kérdések. Tehát nagyon sok szeretettel üdvözlőjük most öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy mondatot mondok csak az anyanyelvemen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és bemutatom az álláspontokat a soros elnökség munkájában. Elnök úr! Az igazságügyi kérdések szám, Eh, észt ország számára eh, józan észes megoldásokat eh, kívánnak. Nagyon sok ugyan megoldandó kérdés. A prioritásokról beszélve az igazságszolgáltatás területén Először a büntető jogi, büntető ügyi politikáról szeretnék beszélni. Először is az, az Európai Ügyészségről és aztán a végén az előadásomnak a tanács álláspontját is be fogom mutatni. Ehhez a eurojust tartozik. Most várjuk a tárgyalásoknak a következtetéseit az ettől ügyében, a tanács már a rendelkezéseknek a legtöbbjét végső formában öntötte, formában öntötte és 2010 márciusában a máltai elnökség, soros elnökség szintén tanult, tárgyalta az EPO során. Vannak még ugyanakkor fennmaradó kérdések, az adatvédelmi reform, és mi a parlamenttel ezzel a rendelettel kapcsolatban szeretnénk elkezdeni, ahogy az Európai Parlament elke, véglegesíti az álláspontját. Aztán a terrorizmusnak a finanszírozása és más terrorista tereklésekkel kapcsolatban. Szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy nem lehet a pénzeket ilyen tevékenységekre fel, felhasználni. Épp ezért a befagyasztási és az elkobzási határozatok fontosak lesznek számomra. A tanács a pénzügyi, pénzmosással kapcsolatos irányelvvel kapcsolatban már dolgozik a kérdéseken, és ez egy prioritást élvezett. Amint lehet, szeretnénk a tárgyalásokat megkezdeni ezzel kapcsolatban. Várjuk az Európai Parlamenttel való együttműködést a soros elnökségi ideje alatt. Ezen kívül az elnökség szeretne általános megközelítést elérni a a befagyasztási és elkobzási határozatoknak az egységes elismerését elérni. Ez most első alkalommal történik, hogy egy közvetlenül alkalmazható rendeletet fogunk létrehozni a büntetőjogban. A polgárügyi területen már az együttműködés létezik ebben, de vannak olyan tagállamok, akik irányelvet szeretnének ezzel kapcsolatban, mások pedig rendeletet, tehát megoszlik a vélemény ezzel kapcsolatban. A parlamenten szeretnénk a legmegfelelőbb megoldást elérni, mert ez előfeltétele a sikernek hogyha sikeres lesz ez a munka, akkor szeretnénk elkezdeni a tárgyalásokat a parlamenttel az jövő év elején az adatokhoz való hozzáférés nagyon fontos kérdés, és szeretnénk hatékony eszközöket találni a bűncselekmények elleni harcban, de az egyensúlyt is megtalálni a magánélet és az adatvédelem kérdései között. Szeretnénk egy célzott megbeszéléseket folytatni ezzel kapcsolatban, és továbbra is megvizsgáljuk a következő lépések lehetőségeit. Ezen kívül a büntető jog és a jogállamiság kérdéseit a kibertérben is vizsgáljuk, és az elektronikus bizonyítékok használatát hatékonyabbá szeretnénk tenni. A, az elektronikus adatoknak a hozzáférhetőségén is szeretnénk javítani, ugyanis az elektronikus bizonyítékok gyakran külföldön vannak, ehhez szükség van a határon átnyúló együttműködés megerősítésére. Ezért nagyon várjuk a bizottságnak a e, javaslatait, ajánlásait az elektronikus e, bizonyítékkal kapcsolatban. A bizottság jelenleg elemzi a kódolásnak a technikai és a jogi e, aspektusait a büntetőügyi vizsgálatokban. Ez egy vitás kérdés és mielőtt gyors döntéseket hoznánk, nagyon fontos, hogy alapos elemzést végezzünk előtte. A tagállamoknak képesnek le kell lenni az e-, a büntetőügyi nyilvántartásnak a megosztásában és a terrorizmus elleni harcban. Épp ezért nagyon fontos az európai büntető nyilvántartásnak az eredményeit megosztani, és harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos információkat is megosztani. 2016-ban a bizottság javasolt egy irányelvet, de az ECRIS-t is szeretnék létrehozni a harmadik országok állampolgári szempontjából, ez már egy központi automata rendszer. Két héttel ezelőtt, és ez jó hír, a bizottság döntött, és a tanács jövő héten kezdi el, vizsgálni, kezdi el vizsgálni az anyagot. A célunk az, hogy mindkét területen, az irányelv és a rendelet területén az ész soros elnökség idejének a végére végleges formába öntjük. A legfontosabb része ennek az európai, egységes európai adatbázis, amelybe beleférnek a harmadik országok állampolgárainak az adatai is. Most akkor nézzük az adatvédelmet, ez egy nagyon fontos kérdés. A digitális egységes piacnak a sarköve az adatvédelem. Öt évvel ezelőtt az Európai Bizottság átfogó reformot indított el az adatvédelemmel kapcsolatban. A tanács elfogadta az általános megközelítést az adatvédelemek kapcsolatban az EU intézmények számára, és júniusban véglegesítette ezt. Mi készen állunk a tanács nevében elkezdeni a tárgyalásokat, ahogy az EP álláspont készen áll. Tehát ugyanakkor szeretnénk ez az általános adatvédelmi rendelet tel kapcsolatos munka eltönt, elkezdődik, ezzel párhuzamosan, amely jövő év májusában kezdődik. Ugyanakkor a soros elnökség megkönnyíti az EU a csatlakozását az a Európa Tanács adatvédelmi 108-as dokumentumához. Ez az jegyzőkönyv megerősíti az adatvédelmet egész Európában. Most akkor néhány szó az alapjogi kérdésekről. Az emberi jogok tiszteletbe tartása és az alap szabadságjogok az EU számára és a tagállam számára lényeges. A tanács munkát, munkáját szeretnénk folytatni az általános ügyek tanácsában egy jogállami tárgyalást. Évente kétszer van egy tanácsi párbeszéd, és ezt folytatni kell, és meg kell erősíteni. Ezért a soros elnökség ideje alatt lesz egy jogállamisági párbeszéd, egy média kapcsolatos, és ehhez lesz szeminárium, és az EP képviselőt is meghívtuk. Az Európai Parlamentnek és a tanácsnak ugyanis ugyanaz a nézete, hogy a média pluralizmus és a médiában fektetett bizalom nagyon fontos, hogy jól működjön a demokráció. Hogy az alapjogokat és szabadságok, jogokat megvédjük, akkor az alapjogi egynökség számára egy több éves keretet kell megállapítani. Az EP e, egyetértése is a több éves keret számára nagyon fontos. És szeretnénk előre lépni az a nők elleni és a családon belüli erőszakkal kapcsolatos Európa tanácsi e, dokumentummal kapcsolatban is eredményt elérni. A, az alapjogi kartával e, kapcsolatos tanácsi következtetéseket is előkészítjük. Most akkor néhány szót szeretnék szólni az EPO-val kapcsolatban. Egy hónappal ezelőtt június 8-án a tanács egy megerősített együttműködést, tehát az Európai Ügyösséggel kapcsolatos megerősített együttműködést elfogadta, és ez az általános megközelítés négy év intenzív munkájának az eredménye. Több olyan kérdés mint a függetlensége az ügyészek, ügyészeknek több kérdés között. Nehézen eldönthető kérdés a tagállamok között, ugyanis különböző nemzeti jogrendszerek vannak. Épp ezért a hosszú tárgyalási idő jogos volt akik azt mondják, hogy a rendelet az ambíciósabb lenne, azok számára az érveink az, hogy ez már egy valós eredmény, az, hogy az jelenlegi eh, szöveggel kapcsolatban egyetértésre jutottunk. Ez nagyon sok kompromisszum eredménye, de a végeredmény magas, nagy minőségű. Minden erőfeszítés eh, eh, ellenére világosá vál, hogy nem lehet egyelőre egy rendelet tervezetet létrehozni, épp ezért egy megerősített együttműködést indítottunk el, és legalább 20 tagállam jelezte, hogy szeretnének ebben részt venni. Nos, hol állunk most? Az utóbbi néhány hétben a különböző nyelvi verziókat létrehozták az ugye általános megközelítéssel kapcsolatban. A szöveget a koreperben elfogadták, és a tanács a végső változatot a július 17-én fogja elfogadni remélhetőleg. Aztán ezt a parlamentnek továbbítjuk, és a szerződés 86. pontja szerint a tanácsnak továbbítjuk. Mindenki érdeke, hogy e, az EPO minél hamarabb, tehát az Európai Ügyészség minél hamarabb felálljon. Reméljük, hogy ezt a jóvágyást a parlamást minél hamarabb, parlament minél hamarabb meg tudja e, adni, azért, hogy októberben végül elfogadhassuk. Én szeretném a tanács nevében megköszönni a parlamentnek, és különösen a szakbizottság tagjainak azt a kiváló együttműködést, amelyet a e, tanács soros elnökségeivel a jelentéstevő tartott. És a tanács a parlament nézeteit e, pedig figyelembe veszi. Különösen a, e, a, az irodának a hatáskörét illetően amelyet a parlamenti kívánalmának megfelelően fogalmaztuk meg. A tanács a tanácsok végén egy új bekezdést is bevett a 105-ös cikkben, a nem E, részvevő tagállamok számára, amelyet a jelentéstevő és a társjelentéstevők kértek. Végül pedig szeretnék rámutatni, hogy az EPÖ e, bizonyos e, héja csalásokkal kapcsolatban munkát fog végezni, külön, amit különösen a parlament kér. Tehát remélem, hogy értékelik majd az erőfeszítéseket és a végső stádiumban is szeretném kifejezni hálámat a Soros Máltai elnökségnek, és mi a, a, a, szívesen együttműködünk a, a bizottsággal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Koordinátorok közül ki szeretne akkor először? Birgit szeretne hozzászólni. Akkor először a koordinátorok fognak hozzászólni, a szocialisták és demokraták nevében Birgit szíppel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és elmondta, hogy az elnökségüknek mik a prioritásai. Meg vagyok róla győződve, hogy az elnökségük alatt sikereket fognak elérni az adatvédelem terén. Tudják, hogy az elektronikus adatvédelemmel éppen milyen sokat foglalkozunk, és egy három oldalú szerződésben Mári Lauristin éppen nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy ugyanolyan szintű adatvédelem legyen az elektronikus téren, mint egyébként az adatvédelmi jogszabályokban. Az Európai Ügyészség eh, egy, először 20 tagállammal, tagállam támogatásával indul majd el, és ez nagyon nagy eredmény az annak fényében, hogy négy év alatt mm, sikerült ezt elérni. De a jövőre nézve megkérdezném, hogy eh, mik a tervei, illetve gondolják-e azt, hogy a tanács tesz majd azért eh, valamit, hogy még több tagállam belépjen a rendszerben. Én ugyanis sajnálatosnak tartottam, hogy nem minden tagállam vesz részt ebben az együttműködésben, különösen azok közül, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek az OLAF területén például, és kellene, hogy részt vegyenek ebben az egyet, együttműködésben. Az alapvető jogok ügynöksége és az ügynökségével kapcsolatos munkájukat is értékelem, illetve terveiket értékelem, és remélem, hogy az isztambuli egyezmény ratifikációja is előre mozdul majd az önök elnöksége alatt, mert ezt is nagyon várjuk. Végül pedig én azt hiszem, hogy ennyi volt. Köszönöm. Én is úgy érzem, én is úgy érzem, nem miattad, de úgy általában már úgy érzem, hogy elég volt. Mondja az elnök. Hála ahó úr nem kíván hozzászólni, jó? Akkor az ECR sem fejezik a véleményét. Natali viszont biztos szeretne szólni. Natali Grisbeck Alde. Nem szépen, Claude. Köszönöm a miniszterelnök úrnak, hogy el eljött hozzánk néhány nappal azután, hogy én talán találkoztam vele. Köszönjük szépen, hogy jelen van, és hogy bemutatta a soros elnökségnek a perspektíváit. Nagyon fontos ugyanis a munkájuk számára, és most először van az ön országa a soros elnökségben. Köszönjük szépen, hogy a büntető, ügy, büntető jog e, igazságszolgáltatás területén e, bemutatta a prioritásait. E, lehet, hogy a kultúráink különbözőek, de Európa számára nagyon fontos, akár csak szédosság számára. Egy témát szeretnék említeni, a Tallini Informális Nem Hivatalos Tanácsülése kapcsolatban ez pedig a terrorizmus, a, krimi, a bűnügyek finanszírozását illetően. Nyilvánvalóan ez az nagyon fontos kérdés, ezek stratégiai kérdések az önök tárcájában is. Szeretném hangsúlyozni, hogy vannak olyan bűncselekmények, amelyeket évente több milliárd euróra tagsálnak, és szükséges nagyon gyorsan cselekedni, mint ahogy tudjuk, a bűnözők azok nagyon gyorsan cselekednek. Az Európai Bizottság egy rendeletet javasol ezzel kapcsolatban. Erre szeretnék kitérni. Azt mondta, ön is említette ezt, és szeretném él, ismerni a soros elnökség irányvonalát, hiszen nagyon fontos, hogy minden Európa szeretné ennek az alkalmazását látni, már mindegy, hogy rendelet vagy irányelv. De nem értettem egészen, hogy a soros elnökségnek mi a prioritása, tehát hogy rendeletet vagy irányelvet fog től, próbálni elérni a hatékonyság szempontjából. Köszönöm szépen, Natali. Hát erről egyébként nagyon heves vita folyt a tanácsülésem. A tagállamok megosztottak voltak abban a tekintetben, hogy irányelv vagy rendelet szülessen, de a mi szempontunkból a rendelet lenne megfelelőbb. Köszönöm szépen a kérdéseket. Roberta Metzolának adjuk most oda a szót. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és felvázolta a soros elnökség prioritásait, és köszönöm szépen az előkészítő munkát is, amelyet az elmúlt hónapokban végeztek, kapcsolatba léptek velünk, megkérdezték tőlünk, hogy a különböző frakciók prioritásai hogy néznek ki. Az Európai Ügyészséggel kapcsolatban arra ösztönözném önöket, hogy legalább a folyamat végén próbálják meg elérni, hogy minden tagállam részt vegyen az együttműködésben, az enyém is hiszen nagyon jó lenne, hogyha minél több tagállamot be tudnánk vonni a abba a döntésbe, ami az Európai Ügyészséget megalapítja, hiszen ez pénzügyi jellegű határokon átnyúló bűnözés felderítésére szolgáló testület, ami tényleg fontos, hogy mindenki részt vegyen benne, és remélem, hogy a pénzmosás elleni rendelkezésekkel kapcsolatban is lesz majd előrelépés az észt elnökség idején. Prioritásként kezelik ezt is. Remélem, hogy ezzel kapcsolatban is sikerre viszik majd a tárgyalásokat. Hát bát, bátor optimista megközelítést alkalmaznak, úgyhogy remélem, hogy sikerül. Szargentini asszony a zöldek nevében. Jó, Köszönöm a szót, elnök úr. Két kérdésem lenne. Először is gratulálok az elnökség elindításához. A, egy adott évben a második elnökséget vinni nem annyira jó, mert valahogy úgy tűnik, hogy rövidebb az időszak, nyári szünet, aztán gyakorlatilag három hét, három hónap telik el, és mindjárt itt a karácsony. Ehhez képest nagyon ambiciózus a programjuk, a pénzmosás elleni e, irányelv társ előadója vagyok, és a Máltai elnökség alatt nem sikerült lezárnunk a tárgyalásokat, e, sőt, új háromoldalú tárgyalások kezdődnek majd e, az észt kollégákkal holnap reggel. Nagyra becsülöm azt a munkát, azt az előkészítő munkát, amelyet eddig is elvégeztek már annak érdekében, hogy a tanács mandátumát tisztázzák. A parlament szeretné megerősíteni a vállalatok tulajdonjogának átláthatóságát, és ez az itt dolgozó adó elkerüléssel, adócsalással foglalkozó PANA szakbizottságnak is témája. Tudjuk, hogy az észtek híresen átlátható, átlát, barátok, ez már megmutatkozott az eddigi beszélgetéseink, kapcsolattartásunk alatt is, úgyhogy remélem, hogy progresszív eredményt fogunk elérni majd a három oldalú tárgyalások során is az ősz folyamán. A másik, a programjuk olvasásakor azt látom, hogy újra akarják tárgyalni az adatmegtartás témáját. Gondolkoztam rajta, hogy vajon ez mit jelent. Néhány évvel ezelőtt az Európai Bíróságnál voltak olyan ügyek, amelyek az adatmegtartással kapcsolatban a Nolan Boyd ügyben folytak. A tagállamok azóta megváltoztatták a politikájukat. Az adat megtartási jogszabályok azonban nem változtak, és arra gondoltam, hogy vajon önök most új szabályokat szeretnének alkotni, vagy a, mondjuk a bírósági ítéletei, illetve véleménye alapján? Kérem, hogyha erről tud, akkor számoljon be. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mártina, elnézést kérek, hogy a GUE nevében nem kaptad meg az előbb a szót, most megadom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a prioritások felsorolását, különösen az isztambuli egyezményre utalást, illetve az alapvető jogok kartájára való utalást az Európai Bíróság ítéletei fényében. A munkahelyek és a biztonság kérdése. A a munkahelyekkel kapcsolatos kérdések nálunk nyilván nagyrészt a brit kormányhoz tartoznak, de ugyanígy a kábítószerek problémái is, és kétfajta szabályozási modell létezik például a két különböző területén az országnak, és ezért ez aktív csempészéshez vezet, és reméljük, hogy a illetve aggódunk amiatt, hogy a Brexit ezt csak súlyosbítani fogja majd. Mivel, hogy ott ugye a kikötők, a tengerek olyan nyitott területek, amelyeken nagyobb mennyiség juthat át. Nagyon, nagyon fontos, hogy az írországi kikötőkön meglegyen a megfelelő figyelem, ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy a különböző a különböző ügyekben hogy gondolnak lépni, különösen a nyári szünet és az igen korlátozott idő miatt. És hát az Brexitnek az Írországra gyakorolt hatása, tehát röviden ez lenne a kérdésem, illetve az, hogy a különböző emberi jogi garanciák az alapvető, eh, az alapvető jogok kartájával kapcsolatban, ugye ezek mm, megvaló, teljes megvalósítása, illetve az önrendelkezési jog érvényesítése terén mit kívánnak tenni illetve az, hogy az Európai Bíróság kell, hogy legyen e, mindezek, e, mindezen jogok érvényesítésének a e, garanciája. A parlament álláspontja egyébként ebből a szempontból azonos a tanácséval, de Észak-Írország kormánya ugye csak olyan jog, jogszabályokat tud teremteni, amelyek az Európai Unió jogszabályaival harmonizálnak a pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban. Ők ők nem, nem, tud, nem tették meg azt, illetve ott nem lehet elfogadni azt a helyzetet, hogy a sziget két felén, két különböző ö, pszichoaktív anyagokat ö, szabályozó ö, szabályozás létezzen. És ezért úgy gondoltuk, hogy az Európai Bíróság eh, ítéletéből induljunk ki, vagy hogyha ez nem le- lehetséges, akkor ebben, ebből a szempontból legyen egy olyan ír egység, aminek, eh, aminek a vége az lenne, hogy Észak-Írország visszaléphetne az Európai Unióba. Köszönöm szépen. Eh, nyilván az ügyek egyike éppen Észak-Írország, annak ellenére, hogy Barnier tárgyalási utasításai ezt bizonyos más módon osztják fel, de végül is ön is foglalkozni fog ezzel. Katarina Csincsinek adom meg a szót. Grazie, Presidente, e benvenuto al, al Ministro. Üdvözlöm eh, a minisztert, köszönöm a szót, örülök, hogy itt van, és köszönjük a bemutatót, amelyet a hat hónapos észt elnökség prioritásairól tartott. Egy nagy aggodalmat jelentő ügyre szeretném felhívni a figyelmet. <clears throat> Mindannyian nyilván odafigyelünk az igazságügy és a biztonság kérdéseire. Um, én ismerem Olaszországot, Szicíliát, és eléggé első kézből származó információim, tapasztalataim vannak, különösen a szervezett bűnözés kezelésében. Óriási jelentősége van az együttműködésnek, erre van szükség, hiszen egy komplex kihívással nézünk szembe, és az elnökség is ismeri ezt a kérdést. Ugye informatikai rendszerekre van szükség, amelyek működnek, én személy szerint foglalkoztam a Juliszivel jelentéstevőként, de úgy gondolom, hogy új kihívások vannak azóta. Tegnap a belügyminiszterrel egyeztetünk erről, de az is érdekelne, hogy az ön véleménye miért a kérdésnek a másik oldaláról az ére másik oldaláról, mi kell az eredményes együttműködéshez, mi kell az informatikai rendszerek együttműködéséhez. Az interoperabilitás kérdése, eh, ami elméletileg eh, fontos a bizottság számára. Az interoperabilitás mindenképpen eh, életfontosságú annak érdekében, hogy zöggelőmentesen fussanak az informatikai rendszerek, hatékonyan tudjanak információt cserélni ugyanilyen fontos ügy az Európai Ügyészség. Nyilván lehetünk van ambiciózusabbak is, de ezzel együtt már 20 ország támogatja ezt a 28-ból. Sajnos nem tudtunk még minden tagállamot bevonni ebbe a fajta kooperációba, tehát a sikerünk nem teljes. És vannak ennek megfelelően kézegok, amelyeket ki lehet használni, és itt térnék rá az Eurojust munkájára, illetve arra, hogy hogyan fog együttműködni az Eurojust E, az Európai Uniós ügynöksége, Hogy fogja a bizottság kezelni a két e, szervezet közötti e, hatáskör megoszlás, mondjuk így a terrorizmus elleni küzdelemben, vagy például az elkobzások tekintetében. Ugye ezen a téren értünk el némi sikert mondjuk Olaszországban, Eh, hogy így tudtunk bizonyos bűncselekményeket csírájukban elfolytani, például a pénzmosás eh, terén. Eh, mint hogy a rendőrségi együttműködés témájáról is beszélünk, olyan információs rendszerek is vannak, amelyek megbízhatóak, mint például az, az Europol keretében, viszont vannak olyan területek, ahol még el vagyunk maradva, az elektronikus bizonyítékok, e-evidence rendszere például messze nem tökéletes még, ezeket prioritásként kellene megnevezni, hogy jobban fel tudjunk készülni azokra a kihívásokra, amelyekkel meg kell küzdenünk. Köszönöm. Mario Lauriston. Lárasztán képviselnek vele meg a szót. Köszönöm, elnök úr. E, Észtő fogok beszélni, mert azt e, érti a miniszter. Nos, miniszter úr bemutatójában arról beszélt, hogy kell egy adatvédelmi csomag, és hogy párhuzamosan kell dolgoznunk a két területen. Elég nagy kihívás ez, hiszen ennek a csomagnak nagy, nagyon fontos része az elektronikus privacy csomag, a magánélet szentségére vonatkozó csomag, kimondottan az elektronikus információ közegében, és hát közben jönnek a szabadságolások is, de remélhetőleg szeptember elejére talán már ki tudjuk dolgozni a végleges változatot, és utána rá tudunk térni a szavazásra ebben a szakbizottságban. Remélem, hogy a tanácsnak is sikerül általános eh, eh, megközelítést elfogadnia, mert a Mátai Jönökség alatt ez nem nagyon ment előre. Van-e remény arra, hogy az e-privacy ügyet a, az ész elnökség eh, föl tudja karolni? A bizottság által megadott határidő ugye jövő év május 25, ez realisztikus? Ez a határidő? Van egy másik kérdésem is ez pedig az adatvédelmi rendeletről szól, amely ugye már elfogadásra került, de a kérdés ennek a végrehajtása. Láttuk ugyanis, hogy nagyon sok vita folyik e, e, a rendőrségi e, irányelv összefüggésében. Elnökségként önök meg fogják kivizsgálni azt, hogy mi a probléma, hiszen ezek a csomagok összekapcsolódnak egymáshoz. Az adatvédelmi rendelet kapcsán a végrehajtás ellenőrzését feladatnak tekintik-e. Elnök, köszönöm, Kosta úr. Köszönöm szépen, miniszter úr, ezt az előadást. A parlamentben már egy ideje létezik a közérdekű bejelentők védelméről szóló anyag, amely a LuxLeaks botrány óta kialakult helyzetet írja le ugyanis a különböző adó csalásokról kiderült, illetve adó elkerülésről kiderült információkat hoztak nyilvánosságra újságírók, és ugye ehhez képest nem azokat büntették meg, illetve állították bíróság elé, akik ezeket elkövették, hanem az újságírókat, akik leleplezték ezeket a bűncselekményeket. A jogi bizottság és a mi bizottságunk is próbálkozik azzal, hogy ezt a botrányt végre elkerüljük, az hasonló botrányokat, és sikerüljön megvédeni a bejelentők, bejelentőket. El tudja képzelni, miniszter úr, hogy az önök elnöksége alatt kialakul egy olyan helyzet, illetve anyag, amely elindíthat egy olyan folyamatot, amely végül is a közérdekű bejelentők jogi védelmét fogja erősíteni. Köszönöm. Thank you. And finally, Sylvie. Köszönöm. Végül Szilvi Kriónak adom meg a szót. Így, monsieur président, parce euh, Gyorsan, hiszen a kolléganő, kollégám már foglalkozott azzal a kérdéssel, amit én is szerettem volna említeni. Nos, most vitatjuk a, a határvizsgálatoknak a, az elemeit meghatározni. És ön beszélt az átjárhatóságról, az interoperabilitástól, És több olyan téma van, amit most folytatnak az etias és másokkal kapcsolatban. Hol állnak ezek a tárgyalások? Ez egy kérdés volt. <laughs> kérdés volt. Estonians can go on about that for a long time. Ez rövid kérdés volt, de hosszú választ várhatunk rá. Okay, Minister, over to you. Miniszter úr, ne, ne aggódjon, lehet akár fogalmazhat a diplomatikusan is. Ennek úr, köszönöm. A nem hivatalos tanács alkalmával beszéltem az elnökkel, és én is mondtam, hogy ilyen bizottságok előtt azért én is izgulok egy kicsit. Elnök, ugye már önnek nem kell aggódnia. Hát nekem azt mondta az elnök, hogy rendben lesz, semmi gond. Ugyanazt mondta nekem, amit én a lányodnak, amikor tíz évesen nem megy a fogorvos, lesz, és semmi baj nem lesz. Elnök, hát végül is ez a, ez, ez a, legalább az elnök tisztességes volt, és elmondta, hogy mire számíthat. Nos, Köszönöm szépen a nagyon világos megfogalmazások, ha nagyon komoly kérdésekről beszélünk, és hogy reagáljak ezekre kicsit. Először is Zsenicsi asszony rákérdezett a digitális jövőképünkre az elektronikus igazságügy terén. Nos, a nem hivatalos tanácsülés alkalmával erről beszéltünk, egy prezentációt tartottunk arra, hogy hogy látjuk e, azt, hogy milyen is legyen a digitális elektronikus igazságszolgáltatás e, jövőképe, ha ambiciózusan e, képzeljük ezt el. Észtországon ezt már megcsináltuk, és ennek gyakorlatilag kizárólag politikai akadályai vannak. Hogyha meg akarja nézni, hogy hogy működik egy ilyen rendszer, akkor meg kell nézni az ész példát. Ez az ideális az az lenne, hogy határok alatt tekintet nélkül működjék egész Európában. Ehhez azonban azt kell mondani, az, az szükség van az interoperabilitásra, illetve hogy minden tagállamban meglegyen az informatikai háttér. Ennek a, ennek a ennek a feltétele azonban az e-codex fenntartható menedzsmentje kezelése. Nos, elnökségünk idején remélem előre tudunk lépni ezen mandátum tekintetében is konkrétan hivatkoznék az EULIZÁra, amely világos képet ad arról, hogy mi, mi, mi, mi lesz a jövője az elektronikus igazságszolgáltatásnak. Egy teljes mértékben határokon átnyúló digitalizált elektronikus igazságszolgáltatási rendszer megvalósítására törekszünk. Ha megnézzük a büntetőjogi kérdéseket, amelyeket felvetettek, ami az Európai Főgyészséget illeti, illetve azt, hogy eh, a többi hét tagállamot is eh, magunk mellé tudjuk állítani. Nos, legyünk realisztikusak. Eh, Észtország, mint tagállam és soros elnök véleménye az, hogy az lenne legjobb, hogyha nem megerősített együttműködési a folyamatban jutnánk, verődnénk zöldágra, de ez nem következett be. Ezért hangsúlyozni szeretném azt, hogy nagyon is nagy örömmel fogadnánk a többi tagállamot is, akik szeretnének csatlakozni, és tudjuk, hogy ez eleve nem lesz egy zártajtós lift, hogy így fejezem ki magam, hanem hanem a megerősített együttműködési folyamat lezárását követően is e, e, nyitott ajtókkal e, fogják a már rendszer támogató tagállamok várni a többieket, vagy fogadni a többieket. Úgyhogy ha bármit tehetek annak érdekében, hogy a még nem együttműködő tagállamok mégiscsak aláírják a csatlakozási megállapodást, erre bármikor készen állok. De hogy mondjam el azt is, hogy az ilyen szövegek tulajdonképpen a Minotaurus labirintusát idézik föl. Nem kellene az már elfogadott szöveget újra megnyitni, ez tulajdonképpen az egy megresített együttműködés halálos ítéletét jelenteni. A másik kérdés az adatmegőrzéssel kapcsolatban hogy ezzel hogy tudnánk előre menni. Nos, e, erről beszéltünk az illetékes belügyi miniszterekkel e, az informális taloni csúcs alkalmában. Hogy fogalmazok úgy, hogy e, van egy gondolat, ami úgy itt lóg a levegőben, hogy ezt kössük össze valamilyen módon a privacy rendelettel, a magánélet szentségére vonalkozó rendelettel, ami megfelelne az Európai Bíróság döntéseinek is. Nos, én úgy gondolom, hogy ezt meglehetősen óvat, kezdjük ezekkel bánni ezzel az ügyel, hogy ne tegyünk, ne, ne sérüljön az eddig elért eredmény, hiszen az informális tanácsülés alkalmával az első világos jelzés az volt, hogy a tagállamok nagyon világosá teszik, hogy eh, azt szeretnék, hogyha Európa szintű jogi eh, kezdeményezésre eh, van szükség. Másrészt az is világos, hogy az összes kezdeményezést a bírósági döntésekkel e, e, összhangban kell meghozni. Tehát fölmerül a kérdés, hogy hogy lehet a biztonsági igények és az adatmegőrzési e, elvárások, illetve adatvédelmi elvárások között, az egyéni szabadságok között megteremteni, hogy lehet ezt az egyensúlyt kialakítani, megőrizni. Úgyhogy abban állapodunk, mert tulajdonképpen, ahogy ezt említettem a bemutatómban is, vagy a kezdeti megszólásomban is, hogy megkérünk ki munkacsoportot arra, hogy vegyék le a napirendről azokat a témákat, amelyek nem működnek, amelyeknek nincs, amelyek valószínűleg nem lesznek sikeresek. És azt szeretnénk, hogy tulajdonképpen a, a, a jogi kezdeményezés az a bizottság feladata, ezért szeretnénk bizonyos eszközöket adni a bizottság kezébe e, az elnök barátai e, e, keretén belül kidolgoztunk bizonyos opciókat, hogy hogy lehetne továbbvinni az adatmegőrzési ügyet és emeletileg az év végéig ebben történhet is valami, e, és egyfajta e, e, pszichológiai támogatás lenne szükség a bizottság részéről a munkacsoport felé, mert ez egy olyan téma, ami, ami, ami bizony sok ambivalenciát is magába rejt. A büntető ügyi szférában az is kérdés volt, hogy hogy lehet előre lépni az elkobzással, a vagyonbefogyasztással kapcsolatos kezdeményezések terén. És Észtország nem támogatná azt, hogy inkább rendeletet alkalmazzunk irányelv helyett. Nos, ha megnézzük a tagállamok véleményét nézzük meg, nos az elnök úgy érezné, hogy tulajdonképpen a bizottság, az elnökség két szék közt a pad alatt találná magát. Észtországban mi azt szeretnénk, hogyha eredményes munkát végeznénk. Az egyik dolog az, hogy, hogy, hogy az ember egy ideális helyzetet szeretne, rendeletet szeretne, amely egyértelműen világosan megoldja ezeket a problémákat. Ez az eszményi elképzelés, ez a filozófiai rész de hogyha gyakorlati szempontból gyakorlati reményeket keresünk, amelyeket meg is lehet valósítani a valós életben, akkor úgy gondolom, hogy ehhez a tagállamok véleményét kell kikérni, és egyúttal fel kell a bizottságot, hogy fontolja meg, hogy gyakorlatias megoldást alkalmazzunk, amivel tényleg előre lehet haladni. Mert a legutóbbi Europolz tanulmány vizsgálat elég érdekes volt jelen pillanatban a bűncselekményekből származó pénzek 1,1%-ára tudjuk rátenni a kezünket. Itt most kábítószerről, pénzmosásról és szervezett bűnözésről van szó. Tehát a teljes fekete pénz mennyiség 1,7%-át tudjuk elkobozni, tehát a, érdemes bűnözni, érdemes bűnözni, és mi úgy gondoljuk, hogy lehetnek ideális elképzeléseink, de jobb, ha gyakorlati lépéseket teszünk, mint ha nem teszünk semmilyen lépést. Amit matina asszony vetett fel, a figyelembe vendő biztonsági elemek tekintetében a Brexit kapcsán, Brexit tárgyalások kapcsán, illetve a képviselőasszony említette a kábítószerkereskedelem fontos kérdését is, amelyen ugyancsak eh, kezdenünk kell valamit. Nos, a nem hivatalos tanács alkalmával volt egy eh, személyes találkozásunk eh, David Livingston úrral a vadonat új miniszterrel, aki még a mobil számát is megadta, hogy komoly kérdésekről beszélhessünk. Nos, az elnökség álláspontja az, hogy nyilván nem lesznek külön tárgyalások a Brexit keretein belül, úgyhogy ha azt szeretnénk, hogy az Európai Uniónak masszív pozíciói legyenek és jó legyen az eredmény, az Unió és az összes tagállam számára, akkor a megadott mandátumot kell az összes olyan hatóságnak eh, eh, érvényre juttatnia, amelyek a tárgyalások lefolytatásában feladatot kaptak. De úgy gondolom, az a fontos, hogy az Európai Unió tagjainak az a célja, az, az a joga az a, és az az elvárása, hogy a belügyi és biztonsági kérdések azok rendben legyenek e, a tárgyalások során e, nem kockáztathatjuk tagállamaink és azok polgárainak biztonságát semmilyen szempontból. Ez egy nagyon világos álláspontja az elnökségnek. Ezen kívül Volt egy nagyon fontos kérdés még. amely az elektronikus szférában a magánélet szentségének szabályaival függ össze. Egyértelmű és ambiciózus úti tervet kell kidolgoznunk hogy mondjak annyit ezzel kapcsolatban, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy milyen időkereteket uh, eh, időkereket határozott meg a bizottság, uh, és a tanács eh, munkájának megtervezése során ezt figyelembe vesszük, ez lesz a munka naptárunk. De mindig van egy kis de, átláthatónak kell lennünk, fontos figyelembe vennünk azt, hogy ez a javaslat rendkívül bonyolult ügyeket e, fed le, és olyan szabályozást e, igényel, amelyet a jogalkotóknak alaposan el kell gondolnia majd. De hagyd mondjam be még egyszer, hogy e, az a mottoja az elnökségnek, hogy a gyakorlati gyakorlatban teljesítsünk, a gyakorlatban tegyünk konkrét lépéseket, valós kézefogható eredményeket érünk el Máskülönben a karaván eh, elveszíti az orientációját, eh, nem tudja majd, hogy merre halad a sok rózsaszín felhő közt. Úgy gondolom, hogy eh, a párhuzamos megközelítést nagyon komolyan kell vennünk, párhuzamosan kell dolgoznunk a jogalkotási javaslatok Eh, kapcsán, mintha egy jogalkotási eh, folyamat családról beszélnénk. Az elnökségnek vannak-e kezdeményezései azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok hogyan tudják végrehajtani a már meghozott adatvédelmi rendelkezéseket hangzott az egyik kérdés. Nos, ez valóban fontos kérdés. Tudjuk, hogy a tagállami jogi rendszerek óriási különbségekkel jellemezhetőek Európa szerte. És igazándiból ez a jobb szabályozás elképzelésnek a gerince, ezt a bizottság kezdeményezte annak idején. Az az elképzelés, hogy azok a jogi alapvetések, amelyek a hétköznapi életünket befolyásolni fogják, azokat azokat vizsgáljuk meg a, jövő, a későbbiekben, hogy, hogy valójában ezek, hogy kerültek megvalósításra, valójában milyen hatással voltak az életünkre a gyakorlatban. Ezért úgy gondolom elmondhatom, hogy az elnökségünk során figyelembe fogjuk venni a munkacsoportokban is az összes olyan javaslatot, amely a jobb szabályozásra, a jobb törvényalkotásra vonatkozik. És vannak gyakorlati iránymutatásaink is, a munkacsoportok vezetői, elnökei számára, és és ennek az lesz az alapja, hogy a bizottságnak egy úti tervet kell mindig kidolgoznia, még mielőtt megállapodnánk arról, hogy valóban új jogalkotásra van szükség. Remélem, hogy ezt az elképzelést a bolgár elnökségnek is át tudjuk majd adni, hogy az ő idejük alatt is eh, az legyen, hogy a munkacsoportok a bizottságot támogatják. Ami a közérdekű eh, bejelentők ügyét eh, illeti, két képviselő is felvetette ezt, valóban nagyon fontos kérdés ez is. A Mánai elnökség alatt Mátai kollégánk is felvetette ezt, egy nem hivatalos tanácsülés alkalmával, ahol a tagállamok beszámoltak arról, hogy hogyan is kellene ezzel a kérdéskörrel foglalkozni. Hagy mondjam el teljesen őszintén, hogy óriási skálája alakult ki a különböző eltérő véleményeknek. Az egyértelmű volt, hogy a problémával foglalkozni kell, de hogy ebben az Európai Uniós szinten kell foglalkozni, vagy nem, vagy eh, hogy mi legyen az eredménye ennek a vonatkozásnak. Nos, e tekintetben óriási, eh, széles körben hordtak, szórtak a vélemények. Eh, a biztos maga is a tagállamok elé terjesztette a maga elképzelését, és remélem, hogy a tagállamok ezt vizsgálni is fogják majd. Volt nyilvános egyeztetés, konzultáció is, és a tanácsi oldalról is nagyon sok válasz fogalmazódott meg, úgyhogy folytatódik a munka ebben a témakörben, és ahogy említettem, a jogalkotási javaslatok monopóliuma a bizottságnál van. Zsilom asszony felvetett egy másik kérdést is, az interoperabilitási problémáról. Ősztől kezdve az elnökség készen áll arra, hogy együtt dolgozzon a bizottsággal és a parlamenttel önökkel, hogy megkezdjük a munkát a következő interoperabilitási javaslatok terén. Fontos, hogy a már most meglévő most gyűjtött adatok megosztását javítsuk. Nem arra kell koncentrálni most, hogy egyre több adatot gyűjtsünk, hanem arra, hogy, az egy, hogy a meglévő sok adatot egyre jobban megosztjuk. Ez a fajta felfogása az interoperabilitásnak valóban nagyon fontos az elnökség számára ebben az értelemben. Nos, tisztelt bizottság! Van még egy eh, fontos kérdés az isztambuli egyezménnyel kapcsolatban. A soros elnökség ugyanis a holisztikus megközelítést preferálja az isztambuli egy- megállapodással kapcsolatban. És és szeretné eh, minden késedleskedés nélkül folytatni ezt a munkát. Elnök úr, és eh, képviselő urak, köszönöm szépen a fontos kérdéseknek a felvetését, és még annyit szeretnék mondani, hogy együttműködő módon szeretnénk megoldani a problémákat. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nos, vannak olyan kélák, akik, eh, kollégák, akik egyetértenek velem, hogy a miniszter úr kiváló munkát végeztek. Elsősorban az elektronikus igazságszolgáltatás ban Esztónia vezető szerepet játszik, hogy kicsi ország, de hozzáadott értéket szolgáltatnak. Az igazságügyi és belügyi minisztereknek a találkozóján ez a kérdés dominált, de nyilvánvaló, hogy hogy az észt elnökség nagyon jó kezdeményezéseket indított el a, azt hiszem, hogy a miniszter úr orrat köszönet illeti azért, hogy ilyen átfogóan foglalkozott a kérdésekkel. Anderson asszony kérdése arra úgy vonatkozott, hogy a brit kormány hol áll a tárgyalásokban. Talán ezt írásban beadhatná lehet, hogy egy, ugyanis kicsit elveszett ez a kérdés a többi között. Nagyon szépen köszönöm önnek és a munkatársainak, hogy eljöttek. Nem volt olyan rossz, nem? Nagyon szépen szeretném én is megköszönni és mielőtt elmennénk, szeretnék mindenkinek jó nyaralást és nyarat kívánni. Mi is köszönjük, és a nyár után találkozunk. Vakameti asszony, van kérdése ezzel kapcsolatban? Monika Mokkevai vagyok, román képviselő. Gratulálok a soros elnökségnek, és mondta a elnök úr, hogy ez egy kis ország, ugyanakkor a, e, a bűnözés elleni küzdelem a civilizáció és demokrácia egyik élharcosa, legmagasabb szintű e, e, munkát végzik. És ezért nagyunk az elvárásaink. Egy konkrét kérdésem lenne, mivel sok mindenkivel egyetműködök, a pénzmosás elleni harcról. Ez a harc önöknek is prioritás? De hát tulajdonképpen már befejeztük ezt a munkát, de hát fel, talán feltehetjük ezt a kérdést. Igen, <laughs> örömmel válaszolok, igennel. Jó, tehát mindenre felkészült. Nagyon szépen köszönjük. A következő napi rendi pontra fogunk rátérni, ezért megköszönjük Önöknek az itt létet. Kedves kollégák, rögtön áttérünk. E, egy véleményre térünk át, Májte e, Pagaza úr a Ruiz jelentésére, ahol nagyon sok módosító volt, tehát akkor most inkább átadom a szót a, az véleménytervezet ismertetőjének. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek, mert késésben vagyunk. Fölösleges ismételni, hogy mi a fontos az fontos, hogy a közérdekű bejelentőket védjük megfelelő módon. Nyilván elhangoztak javaslatok, és tudjuk, hogy mennyire fontos ezeknek a polgároknak a, a szerepe a helytelen gyakorlatok bejelentésében, nyilvánosságra hozatalában, és hogy mennyire szolgálják a közjavát ezzel a fajta állampolgári bátorsággal, az információval, a bejelentéssel. Szeretnék összetett mondani a kollégáknak a módosító, javító javaslataikért. Óriási erőfeszítéseket fogunk tenni együtt, hogy megtaláljuk a kompromisszumos megoldásokat, és remélem, hogy a LIBE szakbizottság homlokterbe tartozó ügyekben és azokon túlmenően is egy jó kompromisszumot és végül anyagot tudjunk kidolgozni konszenzussal, amely az összes frakció elképzelését a lehető legnagyobb mértékben kielégíti a szavazás szeptemberre, gondoljuk, szeptember 7-ére tervezik, és még egyszer köszönöm mindazokat a hozzájárulásokat, amelyek a munkákat segítették. Köszönöm. Okay, thank you very much, Maite. So... Köszönöm szépen. Koszter úr. Koszter úrnak adom meg először a szót, aztán majd a következő kolléga is. Jó, és aztán majd Melló úr utána következik. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégáim, és köszönöm szépen a módosítók, illetve az egész anyag bemutatását. Pagazá úr Tundua asszonynak 76 módosító van, ami azt mutatja, hogy nagyon nagy érdeklődést mutatunk a téma iránt. Én a szocialisták részéről írom a jelentést. Számomra az a fontos, hogy az alapvető jogok kontextusában gondolkozzunk a közérdekű bejelentőkről. A közérdekű bejelentők rendkívül fontosak a véleménynyilvánítás szabadsága, a demokrácia és a szabadság szempontjából. Az alapvető jogok kérdése egyrésztről olyan azért is fontos, mert a polgároknak tudniuk kell arról, hogyha ezeket megsértik, Másodszorban azért, mert azok, akik bejelentik ezeket az ügyeket, rendkívül fontos szerepet játszanak abban, hogy az alapvető jogok megsértéséről értesüljenek, és ezért azt javasoltam módosítóimon keresztül, hogy legyen egy európai közérdekű bejelentői díj, amely meg is változtatná sok szempontból az, ezeknek az embereknek a megítélését, hiszen ez a bejelentés gyakorlatilag a jó polgári viselkedés mintája. Ugyanakkor ö, oktatáson, tréningen keresztül is meg kell változtatni a nyilvános felfogást, a nyilvánosság tájékoztatása szükséges arról, hogy ez tulajdonképpen mi is ez a folyamat, és nem csak a nagyon komoly, súlyos bűncselekményekkel, hogy érdemesek legyenek arra, hogy ezt bejelentse valaki, hanem más visszaélés vagy, vagy hivatali visszaélés is ide kell, hogy tartozon, és ilyen módon a közérdekű bejelentőket ezeken a területeket is, ezeken a területeken is védeni kell. Tehát azt javasoltam egy preambulum bekezdésben, hogy a bejelentők védelmét nem korlátozhatjuk európai ügyekre, hanem nemzetközi ügyekre is ki kell, hogy terjesszük, legalábbis megoldást kell találnunk olyan esetekre, amikor valaki az Európai Unióban bejegyzett vállalatra, vállalatnál az Európai Unión kívüli székhelyről jelent be ügyet. Tehát a tulajdonosi jogok vagy egyéb nem befolyásolhatja ezt, és senkinek, senkit nem lehet azért diszkriminálni, mert azt az állampolgári jogát gyakorolja, hogy ez ilyen bűncselekményt bejelenti egy teljesen független, központosított testületre van szükség ezeknek az ügyeknek a kezelésére, egy olyan Európai Uniós testületre, amelyek, amelynek van minden országban irodája és megfelelő kompetenciája, valamint szakértői és költségvetése is, annak érdekében, hogy a belső és külső területekről érkező bejelentőknek meglegyen a megfelelő csatornája a bejelentéshez, és meglegyen a megfelelő tanácsadás, támogatás, illetve a titoktartás is megvalósuljon. A bejelentők nagyon érzékenyek a megtorló, megtorlások iránt, nagyon nagy a veszély annak, hogy megtorlások érik őket, és nagyon gyakran magas árat fizetnek bűnnek azért, hogy bejelentik a bűn, bűnöz, bűncselekményeket. Tehát e, kell arra is gondolni, hogy a bejelentésért megfelelő kompenzációval is díjazzuk őket. A közérdekű bejelentők megítélése sokban függ attól, hogy mi a definíciója ennek a tevékenységnek, és ezért azt javasoltam, hogy szélesítsük és pontosítsuk a definíciót, annak érdekében, hogy megfelelő jogi védelem érje ezeket az embereket. Tehát minden olyan ember, aki jogsértést leplez le, jogosult kell, hogy legyen jogvéd, jogi támogatásra. Várom az eredményes együttműködést a jelentéstevővel, és remélem, hogy kielégítő megoldást kap, tudunk majd találni annak érdekében, hogy a közérdekű bejelentőket az Európai Unióban minél erősebb jogi védelem illesse meg. Köszönjük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jólnak tartom a jelentést, de van néhány dolog, ami viszont aggaszt engem, és ezeket módosítok formájában gyújtottam be. Nyilvánvalóan itt közérdekű bejelentőkről van szó, és ez tényeken alapul, vagy amiket úgy dönt, ítélnek meg, hogy helyesek. Tehát a, a közérdekű bejelentőknek védelemre van szüksége. Nézzük most ezt jogi szempontból. A törvények ugyanis nagyon sokszor absztraktak és olyan megfoghatatlanok. azok az emberek, akik ezt a jogi eszközt használják, bizonyos megkérdőjelezhető célokból, tehát bűncselekmények szempontjából. Ugyanis az európai keret, amely minden tagállamra vonatkozna, az bennem kétségeket vet fel szeretném, hogyha inkább a szubszidiaritás elve mellett döntenénk, mivel a tagállamok között különbségek vannak. De hát, mint mondtam, szükséges számunkra, hogy egy átfogó és megérthető, érthető logi, jogi keretet találjunk, amely mind a 28 tagállamokra, tagállamra vonatkozik, és mindig meg kell felelni a szubszidaritás elvének. Ugyanakkor valamit figyelmen kívül hagytak a jelentésben, és azt javasolnám ezért, hogy mivel kétfajta ember van, egyrészt azok, akik ismernek bizonyos tényeket, amelyeket relevánsnak ítélnek meg egy nyomozás során. Ezeket az embereket nem vonnák be közvetlenül a tényekbe. Ugyanakkor vannak olyan tények, amelyek kapcsolat, amelyekkel kapcsolatban hát megkérdőjelezhető viselkedést tapasztalunk. Na, akkor mit teszünk ezzel kapcsolatban? A portugál törvénynek szerint vannak rendelkezések, megpróbálom ezt a részt megtalálni a dokumentumaim között. Megvan. Nos, a portugál törvényben létezik az úgynevezett angolban plea bargainingnek nevezett rendelkezés, amikor ami azt jelenti, hogy a közérdekű bejelentők bizonyos védelmet élveznek, és ezért ez hatással van az ítéletükre is. Nézzük ezt például olyan esetben, amikor ezért egy csökkentett, enyhébb büntetést kapnak. Tehát a vallomásukért kedvezményeket kapnak. Tehát, hogyha valaki elkövetett egy bűncselekményt, akkor, hogyha ezt jelentik, akkor ez előnyelt, előnyt jelent számukra. Nos, akkor nem tudom, hogy ezt jogilag hogy lehet megoldani, de azért nem kellene elfeledkezni róla, amikor a megoldást javasoljuk. Ne felejtsük el, hogy vannak olyan emberek, akik lehet, hogy elkövettek bűncselekményt, de semmi sem ösztönző őket arra, hogy jelentsék ezt a bűncselekményt. Ezt a szövegben nem vettük bele, én most csak felvetem ezt a, az ötletet. Azt hiszem, hogy később lehet ezzel foglalkozni a következő üléseken. Rendben. Vége? Befejezte? Jó. Jó, és akkor most nézzük az, ará, a, az árnyék jelentéstevőt. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék vele szólni a kollégám kérdésére, ugyanis nekem egészen más a véleményem a korrupció, a csalás, a pénzmosás elleni harc, minden súlyos bűncselekmény az Európai Unióban a belső rend fenyegetésének számít. Ez ellen nem lehet harcolni és védeni az Európai Unió belső rendjét, anélkül, hogy ne használnánk sok számos eszközt köztük, a közérdekű bejelentők szerepét is. Ahogyha egy intézményben elkövetett visszaéléseket fel akarjuk fedni, akkor szükség van a közérdekű bejelentőkre mert így tudjuk megtalálni, hogy egy intézményen belül mit, milyen visszaélések vannak. Épp ezért meg kell védeni ezeket az embereket, zaklathatják őket, hogyha az európai intézményekben megpróbálják megvédeni a közérdekű bejelentőket, akkor tulajdonképpen az végeredmény az, hogy, hogy fel kell mondaniuk, ott hagyni a munkahelyüket, például betegszabadságra mennek, vagy átmennek az egyik intézményből a másikba. Tehát egyszerűen arra kényszerítik őket, hogy elmenjenek. Én nem keverném össze azokat, a, ezeket az embereket azokkal, akik börtönben vannak már, és annak érdekében, hogy az ítéletüket csökkentsék, ezért hajlandók vallani. De a közérdekű bejelentők, azok európai intézményekben dolgoznak, végzik a munkájukat, és nem tetszik nekik, hogyha megsértik a törvényeket az intézményen belül. Épp ezért szeretnének bejelenteni néhányunk ilyen bejelentőként is dolgozik. Ezzel nincsen erkölcsileg semmi baj. Tulajdonképpen erkölcsi szempontból bármilyen európai intézményben úgy érzem, hogy szükséges bejelenteni az ilyenfajta visszaéléseket a amelyek az intézményekben történnek. Ez egészen más, mint a börtönben ülőknek, akik szervezett bűnözői csoportoknak a tagjai a, a jelentésben, ezért vezettem be azokat a módosításokat, amelyek a közérdekű bejelentőkkel kapcsolatosak, hiszen ezek fontos a pénzmosás, a korrupció és a csalás elleni harcban. Hiszen láthattuk, hogy a, mik kerültek napvilágra, hiszen itt láthattuk a közérdekű bejelentőknek a szerepét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gue árnyék jelentése tevője következik. Köszönöm szépen, Claude. Azt hiszem, hogy stratégiai szempontból, és hallottuk az és soros eh, elnökségnek a véleményét, hogy milyen munka folyik a tanácsban, és és hogy a tagállamok a szubszidiaritást emlegették, hogy ezzel lesznek problémák. Én nem tudom, hogy jobb-e egy átfogó eszközet, eszközt, vagy, vagy egy ágazati eszközt bevezetni, különösen amikor ez az Európai Unió érdekében van nyilvánvalóan a szubszidiaritással nincsen probléma. Ugyanakkor a frakcióm és én is támogatom az átfogó eszközt, és a dolgok jelenlegi szakaszában szerintem a parlament álláspontjában minél messzebbre kellene eljutni. Én a Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményét is e, jelentős, jelentéstevőként előkészítem, és ne felejtsük el, hogy ideiglenes megoldásként lehet egy ágazati megoldás is. A módosítókat illetően szerintem nem szabad a parlament által idén elfogadott szint alá menni, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeivel kapcsolatos közérdekű bejelentőkkel foglalkozott. Ezt az állásfoglalást nagy többséggel elfogadta a parlament, tehát láthatjuk, ezt úgy tekinthetjük, mint egy olyan szöveg, amiről már megállapodtunk. A a, megvan ez a szöveg, és nem kellene ezt újra megnyitni, ezt a vitát ezzel, a kapcs, ezzel kapcsolatban. A, az általam benyújtott módosítók tulajdonképpen ennek az állásfoglalásnak szó szerinte másolata. Ezek állt, ugyanis általános megjegyzések voltak, amelyet a parlament már elfogadott, és szerintem ezek segítségével könnyebb itt a szakbizottságban is kompromisszumot elérni új információ annyi, hogy az, az Költségvetési el, e, Ellenőrző Bizottságban az Európai Ombudsman világosá tette, hogy hajlandó hozzájárulni ahhoz, amit mi egy független EU továbbküldő testületnek hívunk. És ő azt mondta, hogy szívesen megvizsgálja ezt a lehetőséget. Ez releváns itt, hiszen tudom, hogy több olyan kérdéség azt mondja, hogy vannak olyan EU intézmények, amelyek mások, mint a többi, de hogyha itt az Európai Ombudsman segíthet, akkor ez hatékony lenne, és, eh, és választ adna ezekre az ellenvetésekre. Épp ezért a módosítőmban eh, rávilágítottam erre a kérdésre is a többit illetően az én szövegem az arra alapul, amire már megegyeztünk, egy kivétellel, és örülök annak, hogy Makövei az, hogy utalt azok nyomozó újságírókra. Hiszen, hogyha megvizsgáljuk a szöveget, akkor lehet, hogy az irányelv nem elég védelmet nyújt ezeknek az oknyomozó újságíróknak és különleges védelem kell mind a közérdekű bejelentőknek, mind az oknyomozó újságíróknak. Köszönöm szépen. Denis Bárbara Kicsinszka következik. Köszönöm szépen, elnök úr. nem tudom a mikrofont bekapcsolni. A a, ö, azt kell először is eldöntenünk, hogy a, hogy kezeljük azokat, akik a különböző munkahelyeken úgy döntenek, hogy értesítést küldenek, gyakorlatilag megkongatják a vészharangot, és elmondják, hogy valami probléma van. De pontosan ott kezdődik a probléma, hogy ugye azt mondjuk, hogy közérdekű jelen, bejelentőkről van szó, ugyanakkor nehéz meghatározni, hogy mikor valóban közérdekű ez a bejelentés, és mikor nem az. Különösen ennyi álhírrel, ami manapság kering, gyakorlatilag nagyon sok olyan bejelentés születik, illetve látható, amely nem közérdekű, hanem rossz szándékú akár saját kollégát, vagy a saját munkahelyet hírbehozó szándékú bejelentés. Úgyhogy a a bejelentők által tett bejelentést ellenőrizni kell, meg kell nézni, hogy ezek a tények valódiak vagy nem és hogyha úgy tűnik, hogy a bejelentés rossz szándékú volt, akkor a bejelentőnek szembe kell néznie azzal, hogy különböző szankciók követik ezt a bejelentést, akár a munkavállaló, akár más részéről, a munkaadó vagy más, más részről. Aztán van egy sor olyan ágazat, amely rendkívül érzékeny, ezeket is gyakorlatilag ki is lehet használni arra, hogy ilyen bejelentéseket tesznek. Szocialista kollégám azt mondta, hogy kellene, hogy legyen egy különleges európai testület vagy iroda, amely a különböző országokban is rendelkezik kapcsolattartó pontokkal, és ide lehetne tenni a bejelentéseket. Én nem értek ezzel egyet. Elég gondot okoz nekünk már az is, hogy az európai ügyészséget megalkossuk, az egy, egy újabb európai szintű testület megszervezése és létrehozása eléggé problematikusnak tűnik ná, számomra. Ha, ha csak nem arra gondolunk, hogy esetleg az Európai Ügyészség egyik al irodája vagy osztálya játszhatná ezt a szerepet. Köszönöm szépen, Katerina Csinicsi az utolsó felszólaló ebben a témában. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy sor módosítót fogok benyújtani a vitához. Nagyon fontos lenne, hogy készítsünk európai szinten egy jogalkotási javaslatot, hiszen szükség van erre annak érdekében, hogy a bejelentőket, akik a korrupciót leplezik le, meg tudjuk védeni. És a ugyanis a korrupció és a határokon átnyúló bűncselekmények ügyében is történnek ilyen bejelentések. Egyébként ezeket a kérdéseket mi már régen tárgyaljuk. Volt egy állásfoglalás is, amelyben utaltunk arra, hogy mennyire fontos a közérdekű bejelentők tevékenysége, és mennyire fontos az ő védelmük. És hogy ehhez specifikus jogalkotási javaslatok kellenek. És azt is alá kell húznunk, hogy milyen nagy szerepük van a pénzügyi bűnözés leleplezésében, például az a különböző pénzforrásokkal való visszaélés területén és ennek érdekében egy sor módosítót be fogunk nyújtani. Hiszen ezeknek a személyeknek a védelme nagyon fontos annak érdekében, hogy a bejelentés miatt ne érjék őket diszkriminatív vagy megtorló lépések. Aztán az is fontos, hogy legális csatornákat létesítsünk, amelyeken keresztül a bejelentéseket meg lehet tenni a jogsértésekről, illetve visszaélésekről, és ezeket aztán megfelelő vizsgálat alá lehet venni, különböző büntető jogi vizsgálatok alá, és hogyha igaznak bizonyulnak, akkor garanciát kell nyújtanunk a bejelentőknek arra, hogy nem fogják megtorolni a tevékenységüket. Én tehát módosítókon keresztül megpróbálok hozzájárulni a szöveg javításához, de valószínűleg még nagyon sokat kell dolgoznunk a szövegen, annak érdekében, hogy megfelelő minőséget érjen el. Melió úr még nagyon gyorsan. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy jól értettem-e a Makovej kollégát, de tehát valaki valaki be akar valamit jelenteni egy intézménynél, és akkor úgy tűnik, hogy ő is valamiképpen részese ennek a visszaélésnek, de mégis bejelenti. Akkor ő most közérdekű bejelentő vagy nem? Én nem elítélt emberekről beszélek tehát, hanem egy olyan emberről, aki egy intézményben dolgozik, és egy ott felmerülő visszaélésről számol be. Úgyhogy én nem, nem hinném, hogy ez teljesen tiszta ügy lenne. Lehet, hogy én hogy egy ilyen embert akkor nyilván vizsgálat alá vesznek, és hogyha ő tudja, hogy megtorlás következik, akkor nem fog semmit mondani. Másik kérdésem. Ebben az esetben a jelentőnek jár vagy nem jár védelem? és hogy ez kimeríti a vádalkú tényét, vagy nem. Mert hogyha valaki ügyész, akkor ugye egy ügyész az valószínű, mondjuk oda megy az ember egy ügyészhez, és azt mondja, hogy hát én erről a dologról tudok, nem vagyok benne biztos, hogy bűnös vagyok-e vagy nem, de hogyha garantálja a védelmemet, akkor leleplezem ezt a visszaélést ilyen esetek ugye vannak. De hogyha ebből az általános keretből kiemeljük, vagy kizárjuk az embereket, akkor ez ahhoz fog vezetni, hogy egy csomó dologra nem derül fény, mert az emberek félni fognak a, a, az esetleges következményekről. Tehát én ez, erről a határesetről beszéltem, ahol nem feltétlenül bűnös, bűntárs maga bejelentő, de lehet, hogy az lesz. Elnök akkor most visszatérhetnénk a jelentéstevőrömhöz, Májtéhez, akinek megadom most a szót a téma lezárására. Köszönöm szépen, nagyon figyeltem. Úgyhogy most elmondanám, hogy igen, most ebben a témában nagyon nagyon nagy változások, hozzáállásbeli változások történnek, és ezt megmutatja az itteni vita is. Az egész az egész mentalitás változik láthatólag. Új lehetőségeket veszünk számba, új megoldásokat fontolgatunk. A személyek védelmével kapcsolatban. Azok a személyek, akik, hát ha mondjuk úgy, hogy titkokat lepleznek le, illetve információkat tesznek közzé, az ők ő védelmük egy specifikus kérdés, illetve feladat. Mi azt kell, hogy átgondoljuk, hogy a szakbizottságunk részéről az illetékes bizottságnak, a júrinak milyen javaslatokat tudunk tenni. Ez nem csak szubszidiaristási kérdés, hanem hát meg kell látnunk azt, hogy nemzeteken átnyúló bűnözés folyik, és vannak bizonyos responsabilidad en el trabajo vannak olyan, vannak olyan bűnügy, bűnügyek, amelyek teljesen specifikusak ebből a szempontból, és ezért nagyon fontos, hogy a megfelelő egyensúlyt megteremtsük. Köszönöm szépen mindenki hozzájárulását ehhez az ügyhöz hozzászólásokat, köszönöm a, nem, a nemzeti tapasztalatokat, természetesen fel fogjuk használni a különböző büntetőjogi tapasztalatokat, és holnap fogjuk összeállítani az első kompromisszumos indítvány tervezeteket, és ez lesz majd a kiindulópontja a további munkának. Bármiféle hozzájárulás, megjegyzést továbbra is szívesen várok annak érdekében, hogy a szöveg még jobb minőségű és még, még teljesebb legyen. Köszönöm szépen Májténak is, és mindenki másnak, aki részt vett a vitában. 17 órakor 7 órára tűztük ki a következő napirendi pont kezdetének, kezdetét, tárgyalásának megkezdését, a gyermekek szexuális bántalmazásáról szól majd ez a dosszié. Én azt hiszem, hogy akkor most tartsunk 5 óráig egy kb. 10 perces szünetet, és azt is kérem, hogy mindenki térjen vissza a terembe, ha esetleg valaki elmenjen, elmenne Remélem, akkor már a jelentéstevő is megérkezett, és tovább folytatjuk a munkát. Colleagues, um, we're going to make a start. Uh, Hölgyeim és uraim, kezdjük. Notice we have two long votes after this, so... Mert még lesz két hosszú szavazásunk. Úgyhogy jó lenne, ha előtte még megfelelő vitát tudnánk folytatni. Köszönöm azoknak, akik eljöttek. The, um, as a reminder, we had a resolution Emlékeztetőképpen tehát március 11-én eh, egy állásfoglalást fogadtunk el az online, gyermekek ellen elkövetett online visszaél, szexuális visszaélésekről. A 2011 per 93-as irányelv átültetésének határideje decemberben lejárt, és ezért egy mélyre menő értékelést készítettünk annak érdekében, hogy kiderítsük, hogy ezt az irányelvet hogy valósítják meg, hogy hajtják végre a tagállamokban. Tehát egy tanulmányt készítettünk, és áprilisban az online, illetve offline elkövetett szexuális zaklatásokról tartottunk egy meghallgatást is, illetve további rendezvények voltak. Most Kráca Bild asszony a jelentéstevő fogja előadni az eltárban eddig történteket, illetve a jelentést bemutatja. Köszönöm szépen, Claude, és köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött. Nagyon történelmi jelentőségű jelentésnek mondható ez, hiszen elértük azt, hogy világos definíciók, minimum követelmények, illetve szakci, szankciók szülessenek, illetve a visszaélés megelőzésére vonatkozó intézkedések, valamint az áldozatokkal való foglalkozásra való rendelkezések is születtek. A végrehajtás, az, az irányel végrehajtása nem kielégítő, így a parlament először is nyomás kell, hogy gyakoroljon a tagállamokra annak érdekében, hogy a végrehajtás teljes legyen. Köszönöm a bizottságnak azt a két jelentést, amely arról szól, hogy a tagállamok hogy valósítják meg ezt az adott irányelvet. És látom, hogy még az is probléma volt a bizottság számára, hogy megfelelő adatokat szerezzen a tagállamoktól. Minden esetre még többet szeretnénk tudni arról, hogy a tagállamokban hogy valósult meg ez az irányelv, illetve milyen a megfelelési arány a munkánkat nagyon alapos értékelésre alapoztuk. Az Európai Parlament kutatási szolgálata készített egy tanulmányt, ezt is felhasználtuk a munkánkhoz. Köszönöm a szolgálatnak a munkát. Azon kívül három meghallgatást tartottunk, ahol az Európol, az Interpol, különböző civil szervezetek szakértői, hotline -ok, működtetői, érintettek, nemzeti szinten dolgozó ügyészek, gyakorlatilag az egész közösség, amely érintett ebben az ügyben, és amely azért dolgozik, hogy a gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélések csökkenjenek. Jelen volt ezeken a meghallgatásokon, az USA-ból is küldött az Interpol képviselőt, úgyhogy ez is azt mutatja, hogy rendkívül alapos munkát végeztünk a jelentés előkészítéseként. Nagyon világos hiányosságokat tártunk fel az irányelv végrehajtása terén, és ajánlásokat készítettünk a tagállamoknak arra, hogy ezeket hogy számolják fel a bűn, bűnügyi jog, jogszabályok megváltoztatása, az áldozatok védelme, az irányelv elhíresült 25 es cikkével való eljárás, ilyen ajánlásaink vannak. Minden esetre az a az egésznek a lényege, hogy nagyon konkrétan kell ö, ö, cselekednünk, meg kell erősíteni a gyermekek elleni kizsákmányolását, a gyermek kizsákmányolása elleni jogszabályokat, itt már a grooming, tehát az előkészítő fázis is benne kell, hogy legyen ebben a, ezekben a jogállam, jogszabályokban, és ö, ö, fontos, hogy az online, illetve az offline elkövetett ö, bűncselekményekkel ellen egyaránt fellépjünk, de egyelőre úgy tűnik, hogy a bűncselekmények 70%-a mégiscsak offline, fizikailag történik meg, olyan emberek követik ezeket el, akik ér, ismerik személyesen a gyermekeket. Nagyon gyakran az a probléma, hogy nincs meg a megfelelő megfigyelés, és azt is látjuk, hogy a bűncselekmények új, új formái ütötték föl a fejüket, és ezek gyakran egész generációkat érintenek, például a lányok esetében látjuk a szexuális zsarolás, illetve a bosszú pornó jelen, jelenségét, amely gyakran ahhoz is vezethet, hogy valaki öngyilkosságot követel ennek következtében. Ezeknek a megelőzésére is konkrét intézkedésekre van szükség. Azon kívül felhívjuk a tagállamok figyelmét arra, hogy a nyomozati időhatárokat ki kell terjeszteni, a, az ilyen ügyekben, hiszen eh, az ilyen ügyeknek nagyon gyakran eh, csak akkor derülnek ki, mikor már sok év eltelt az elkövetett eh, bűnöző, bűncselekmény után. Nagyon fontos, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás között meglegyen a megfelelő együttműködés, és az európai nyomozati parancs, illetve az európai elfogató parancs kihasználása, valamint az Európol és az Eurojust együttműködése is fontos az ilyen jellegű ügyekben, hiszen gyakran a gyermekpornográfiai ügyletek határokon átnyúló jellegűek. Nagyon nagyra értékelem ezeknek a testületeknek a munkáját, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a különböző tagállamok a legjobb gyakorlatokat kicseréljék egymás között. Különös figyelmet kell fordítanunk a migráns gyermekeknek, illetve gyermekekre, illetve a kísérlet nélküli kiskorúakra. Mióta az irányelvet elfogadták, ez a probléma hatalmasat nőtt, nagyon ö, nagy veszélynek vannak kitéve ezek a gyermekek, és ö, ezzel kapcsolatban is az információ, csere, ösztönzése, az együttműködés fejlesztése, az adatbázisok e, interoperabilitásának fejlesztése a legfontosabb feladatunk. Harmadik része a jelentésemnek a megelőzés megelőző és közbeavatkozási programok kell, hogy létrejöjjenek, amelyek minden érintettek bevonnak a munkába, mi az a menekültügyben is arra helyeztük a hangsúlyt, hogy a kísérlet nélküli kiskorú akhoz kirendelt gyámokat képezzék ki, és hogy állandóan ellenőrizzék azt, hogy aki a gyámoktól kezdve a tanárokig gyermekekkel dolgozik, az megfelel a követelményeknek. A képzettség szempontjából, illetve az erkölcsi tisztaság szempontjából is aztán az áldozatok védelme és a támogatás, a civil társadalom fantasztikus munkát végez ezen a téren, és minden hatóság, akivel eddig beszéltem, azt, azt erősíti meg, hogy e, felbecsülhetetlen értékű ez a munka. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy az egyenruhát viselő emberekben nem feltétlenül bíznak ezek a gyermekek, míg a civil szervezetek képviselői kicsit könnyebben találják meg a hangot velük, és talál, kapják meg a bizalmukat, és így tudják segíteni a bűnöldöző szervez, szervek munkáját. Ezen kívül az online anyagok felderítésében is felbecsülhetetlen a segítségük. Az áldozatok támogatásánál is fontos az különböző tagállami intézkedések legjobb gyakorlatok megosztása, az áldozat képzés elkerülése, itt például egy svéd gyermekotthon képviselői mondták el egyik meghallgatáson, hogy ők hogy végzik ezt. Fantasztikus jó az a modell, amivel, illetve amin keresztül az áldozatokat támogatják, illetve védik. Aztán az el távolítás és a zárolás, ezeknek az anyagoknak a netről való eltávolítása. Az irányelv 25. cikke biztosítja azt, hogy a különböző képeket, illetve anyagokat blokkoljunk, illetve a weboldalhoz való hozzáférést blokkoljuk. Sajnos nagyon kevés tagállamban működik ez megfelelően. Felhívjuk tehát a tagállamokat arra, hogy ezt a különböző garanciákkal együtt valósítják, valósítsák meg minél gyorsabban, ugyanis ez, ez felgyorsítaná a helyzet javítását, természetesen a megfelelő arányosság figyelembevételével kell ezt tenni. És a quick freeze, a gyors fagyasztás, gyors befagyasztás elvért is gyakrabban kellene használni a legrosszabb weboldalak, a legszörnyűbb weboldalakról látjuk, hogy órákon belül le lehetne őket távolítani, illetve be lehetne őket zárni, és ennek ellenére újra és újra fel, felbukkannak a neten. Az is fontos, hogy a különböző weboldalak fekete listáját osszuk meg európai szinten, az Európollal és az Interpollal is. Aztán fontos, hogy az online szolgáltatók ágazatával is minden jobb legyen az együttműködés, itt is egy strukturális párbeszédre van szükség, valamint arra, hogy a az ágazat minél jobb eszközökbe, technikai eszközökbe fektessen be, amelyek kihasználhatók erre a harcra. A technológia egyre fejlődik, állandó fejlődésben van, digitális forradalom idejét éljük, és a technológiák nagyon sokfélék nem fogják soha eh, helyettesíteni az emberi, eh, konkrét személyek által végzett ellenőrzést, eh, nyilván a rendőrség munkáját és a hatóságok munkáját sem, de minden rendelkezésre álló új technikát ki kell használnunk. Az internet szolgáltatók számára pedig kötelezővé kell tenni azt, hogyha valami gyermekpornográf anyagot fedeznek fel, tartalmat fedeznek fel, akkor azt jelentsék be. Ezen kívül a forró drótok, a telefonvonalak segély vonalak szerepe is fontos, ezeknek kell a megfelelő finanszírozás. Be is fejezem itt a mondandómat, elnök úr, meghallgatom a kollégáim véleményét, és talán még majd a vita után egyszer össze is foglalom. Minden esetre az a lényeg, hogy minden érintett közösen vállalja a felelősséget ebben a helyzetben. Köszönöm a bevezetést. 30 percet szántunk erre a témára, az nyilván nem, kép, nem elég, nagyon sajnálom ezt. Két nagyon hosszú szavazásra kerül sor 17.30-kor. Két árnyékunk jelen van. Maria és Natali, a szocialisták és az Alda részéről szeretném kérni, hogy kérdezni, hogy ki szeretne még felszólalni. Katarina, bárki más még? Jó, akkor három felszólaló lesz csak, annak érdekében, hogy az árnyék jelentéstevők és Katrin tudnán tudjanak eh, megfelelő időben beszélni, de más akkor nem kap szót hiszen 17.30-kor szavazásra kerül sor, és addig még az zászlót is meg kell adnom. Köszönöm szépen! Szeretném azzal kezdeni, hogy üdvözlöm a jelentést. Úgy gondolom, hogy a gyermekekkel szembeni online szexuális zaklatás ügyében sok mindent fel kell vetnünk a szocialista frakció nevében. Először is szeretnénk hangsúlyozni valamit, amit rendkívül fontos. A gyermekek szexuális kihasználása nem pornográfia, ezt szexuális bántalmazásnak kell neveznünk a e, e, nem szabad gyermekpornónak nevezni e, ezeket az ügyeket, ez mélyen megsérti az áldozatait ezeknek a rettentes bűnöknek. A szociális munkások, a gyermekügyi szervek, a szülői szervezetek, a gyermekek jogait támogató nem kormányzati szervek mind így gondolják kérjük a bizottságot is, hogy ezekért az ügy, ezen ügyek mellett álljanak ki. E, fontos, hogy amit, az a szenvezés, amelyet ezek az emberek, gyermekek eszemetek, azt bántalmazásnak tekintsük, ne pedig bármi másnak. Másrészt úgy gondolom, hogy e, e, elsődleges ügyekkel kell foglalkozni. Megkérdőjelezem, hogy mi az értelme eh, annak, hogy eh, az utazási ügynökökre és programszervezőkre, programozókra eh, térünk ki ebben az anyagban. Azokat kell ellenőriznünk, akik, akik gyermekekkel foglalkoznak közvetlenül. Nyilván mindenkit az zavar, aggaszt a gyermekekkel folytatott szexuális kapcsolatok létesítését szolgáló turizmus, de ez a fajta üzlet szabályozatlanul folyik, a fekete piacon folyik, tehát e, az, hogy az utazási ügynököktől erkölcsi bizonyítványt kérünk, az bizony nem fog semmit megoldani. Másrészt az, hogyha egy tagállamot felszeretünk arra, hogy blokkolja az anyagot, helyett, hogy e, e, törültetné azt, ez azt jelenti, hogy az anyagok megmaradnak, <clears throat> és át lehet őket tenni máshova. Tehát a, fontos, hogy kötelezzék az internet szolgáltatókat ezeknek az anyagoknak a törlésére, megszüntetésére, méghozzá büntető jogi felelősség alatt. Tehát úgy gondolom, hogy le kellene állnunk azzal, hogy a hozzáférést akadályozok ezekhez a weboldalakhoz, ezekhez a tartalmakhoz, a tartalmakat kell megszüntetni a blokkolás az nem jogállamiság, a, a, az, az ilyen anyagok eltávolítása az internetről a megfelelő intézkedés. Szeretném, hogyha sokkal keményebb intézkedéseket tennénk annak érdekében, hogy az áldozatokat megerősítsük, hatalmat adjunk a kezükbe a saját sorsuk felett. Nézzük meg Németországot, tudjuk, hogy a, a, csökkent a, a forróvonalak száma, ne felejtsük el, hogy a névtelenség az áldozatokat is számolja és szolgálja, és nem szabad megtenni azt, hogy a hotline-okat nem hívják. Nem szabad megengednünk azt, hogy az áldozatok nem merjék fölhívni a hotline-okat, mert az adat megtartási E, szabályok miatt attól tartanak, hogy a hívásokat rögzítik. Úgy gondolom, hogy az jelentéstevők tárgyalása során e, pragmatikus, eredményes kompromisszumokat tudunk kialakítani, melyek figyelembe veszik az áldozatok igényeit. Elnök, köszönöm szépen. Nyilván még sok módosítót be fog nyújtani, de nagyon örülünk annak, hogy rövid volt és csak a lényegről beszélt első körben. Az ALDE jelentéstevő Natalie Grisberg kap szót. Merci, Claude. Köszönöm szépen, Claude. Szeretném megköszönni Anna Mariának a munkáját, hiszen az árnyék jelentéstevőkkel egy nagyon átfogó munkát végzett. És a kollégákkal együtt a, az intergrupban úgy gondoljuk, hogy ez a munka meggyőző. Szeretnék az európai irányelvre emlékeztetni, ami Anna Mariának a munkájának az alapdokumentuma volt, amely 2011-re nyúlik vissza, és 2013-ban ültették át a gyakorlatba, de még mindig vannak olyan államok, amelyek ezt nem tették meg. Mi a parlamentben úgy gondoljuk, hogy ez a késlekedés nem normális, és nem is elfogadható hiszen eh, tovább folytatódik a gyermekek elleni szexuális visszaélés. Tehát akár még kritikusabb is lehetett volna ez a jelentés, hisz, hogy a, bizottság, az Európai Bizottság eh, végre lépjen. A hangnemet néha túl diplomatikus volt, az, az Európai Bizottságnak egy évébe telt, hogy egy jelentést kiadjon a helyzetről a, az árnyék jelentések jelentőkkel együtt megegyeztük többen is, hogy még adatok sem állnak rendelkezésre. A módosítókat illetően először azt szeretném mondani, hogy az új bűncselekmények bevétele is nagyon jó dolog, és a megelőzésnek, amely a 22 és 24-es cikkére alapszik az irányelvnek, tehát ennek a bevétele is nagyon fontos. Talán szükséges hangsúlyozni, hogy a számok azok nem feltétlenül olyan szükségesek itt. De mielőtt új technológiákat, blokkolási technológiákat, akadályozási, zárulási technikákat alakítunk ki, fontos, hogy az el nyomásról beszélünk, tehát az ilyenfajta cselekményeknek az elnyomásait, és hogy az állami hatás, hatóságoknak a megelőzésre jobban kellene koncentrálniuk. Ennyit szerettem volna mondani, de a jelentés nagyon jól megfogalmazott, és szerintem nagyon jelentős is Európában. jövök. Köszönöm. Szeretnék, szeretném, hogyha két-három percben szólalna fel, mert szavaznunk kell. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Nagyon köszönöm. És Kacabéd asszonynak is köszönöm. Kiváló munkát végzett ebben a jelentésben. Elnöke voltam a kisebb, kis, a kiskorúak jogaival foglalkozó munkacsoportnak nagyon sok olyan kérdést említett meg, amelyek rendkívül fontosak, különösen a koordináció szempontjából, az erőfeszítéseink koordinálása szempontjából. Az Eurojust és az egyéb intézmények nagyon fontos szerepet játszanak, de ezeket az erőfeszítéseket meg kell erősíteni minden szinten. Nagyon fontos vonalkozás számomra még az, hogy beszéljünk az online szexuális bűncselekmények új formáiról is. Gyakran kiskorúak az áldozatai ezeknek drámai következményekkel. Itt a, a civil társadalomra is támaszkodnunk kell. hogy meg tudjuk előzni a kiskorúak elleni szexuális bűncselekményeket. A megelőzés rendkívül fontos. Minden szinten cselekednünk kell ennek érdekében, így tudjuk csak a bűncselekményeket a fiatalkorok ellen megelőzni. A gyermekek nagyon korai életkorban informatikai technológiákat használnak, és nincsenek tisztában azzal, hogy milyen kockázatokkal jár ez. Nagyon sok munkát kell végeznünk sok aspektusból. Vannak olyan kollégáink, akik már kitértek arra, hogy milyen eh, konkrét lépéseket kell tenni. Ide tartozik például az mindenféle anyagokkal való kereskedelem, eh, ideértve a kiskorokra készült eh, audiovizuális anyagokat is szükség van arra, hogy ezeket az anyagokat el lehessen tüntetni weboldalakról, ne csak a hozzáférés legyen korlátozva. Fontos annak érdekében is dolgozni, hogy az áldozatok védelme tényleg mindent feleleljen, ideértve a pszichológiai támogatást is. Fontos, hogy az áldozatokat pszichológiai támogatásban is biztos és részesítsük, az nem elég, hogyha megsimogatjuk a buksiokat. Elnök, köszönöm szépen, hogy ilyen rövid volt. Még két perc, és aztán zárszó után szabadunk. Köszönöm, elnök úr, úgy gondolom nagyon jó együttműködés volt az árnyékjelentés tevőkkel, és szeretnék őszinte köszönetet mondani nekik, és az asszisztenseknek, illetve a szolgálatoknak is. A gyermekpornográfiával kapcsolatban módosítót fogok benyújtani. Kérni fogom, hogy a gyermekpornográfiát nevezzük szexuális bántalmazásnak. Nyilván a jelentésnek, a direktívának a címét nem tudjuk megváltoztatni. Az én jelentésemben nem is találják meg a gyermekpornográfia száz kifejezést. Egyetértek Natalival, Katarinával és másokkal abban is, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy elsősorban eltüntessük az anyagokat, és ne csak akadályozzuk a hozzáférést. És ezt szeretném még világosabbá tenni az anyagomban. A munkacsoportban, amelyben részevén Katarinával és többi anyéketéstevő alánököm ott, a szexuális, a gyermekek szexuális alkalm, kihasználása, bántalmazása terén nulla toleranciát fogunk hirdetni, együttműködve a civil társadalommal. Nos, a késlekedés nem elfogadható, jól lehet tudjuk, hogy mi az oka. A jelentésben próbálunk konstruktívak lenni és a jövőbe tekinteni, és kérjük a bizottságot, hogy a parlamentet rendszeresen e, tájékoztassák, e, és elsősorban foglalkozunk azzal, hogy e, a statisztikai bizonyítékok és adatok alapján meg tudjuk ítélni, hogy a végrehajtás mennyire jó a nulla tolerancia, az zéró tolerancia politika szellemében. És végül azzal szeretném befejezni, hogy rettenetes bűncselekményekről beszélünk, amelyek egy gyermekek ellen követnek el, itt akár kettő éves gyermekek is áldozatul eshetnek. Egy ö, kollégám Svédországban dolgozik a, a gyermekek szexuális bántalmazásával foglalkozó csoport élén. Olyan gyerekekről beszélünk, akiknek nincs az aludniuk, 15 évet nem töltötték be, és az egyikük azt mondta, hogy olyan kedves volt ez a bácsi, mert megengedte, hogy nála aludjak, de persze le kellett vele feküdnöm. Ezek a gyerekes megfogalmazások olyan traumákra utalnak, amelyeket évek alatt tudnak feldolgozni. Elnök úr, köszönöm. Köszönöm szépen, köszönet az tevőknek is fontos vita volt ez. A módosítók benyújtásának határideje július 18. Most pedig pontosan 17.30-kor megkezdjük a szavazást. Kérem mindenki foglalja el a helyét. 17.30-kor 2 perc múlva elkezdjük a szavazást. Colleagues, take your seats. We're going to begin. Kérem, üljenek le kollégák, kezdjük a szavazást. Nearly the holidays. Come on, colleagues. Kérem, kollégák, foglaljanak helyet, mert nagyon hosszú ideig kell szavaznunk. Okay, everyone ready? Mindenki készen áll a szavazásra? Nem. Like Mr. Engel for example. Barbara, put your card in. Barbara, kérem, tegye be a kártyáját. Úgy né. Jó, hogyha már mindenki betette. Other way, other way, Sarai, that's it. Jó, fordítva kell betenni. Na, akkor most már tényleg készen vagyunk. Nem, még mindig nem. Okay? Okay. Okay, colleagues, so the first vote. Um... Jó, akkor az első szavazás. Uh, Elizabeth Rosenberg uh, jelentéséről szól a kiberbűnözés elleni közüdelem. Rosenberg asszony akar hozzászólni? Nem? Akkor szavazunk. De igen. Nagyon szépen köszönöm. Először is szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőknek ezt a kiváló munkát, amelyet végeztek. Csodásan működtünk együtt, és szeretném megköszönni mindenkinek a módosítókat, és a kompromisszumos módosítókat. Tulajdonképpen egy üzenetet küldünk ezzel a jelentéssel a kiberbűnözés elleni közdelemről. Jó, köszönjük szépen. Először nyolc szóbali módosítóról szavazunk. Először az elsőről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas, szóbeli módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes szóbeli módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös szóbeli módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. Hatos szóbeli módosító, megintom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Hetes szóbeli módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Nyolcas szóbeli módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, Elfogadtuk. Preambulum bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas, szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös, megnyitom a szabadást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos, megnyitom. Lezárom elfogadtuk. Hetes, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Tizennégyes, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Kilences, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Tízes, megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk. A 15-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 17-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 18, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 20-as, megnyitom. Ellezárom elfogadtuk. 21, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 22, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 24-es, megnyitom, lezárom, elutasítottuk. 25, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Egyes kompromisszum a, a preambulum bekezdésben, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 26-os, megnyitom. Lezárom elutasítottuk. 29, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 32, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 33, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 34, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum a B preambulum bekezdésre. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Negyvenkettes, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Hármas kompromisszum a cél preambulum bekezdésre. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 49-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 50-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 4-es kompromisszum, D preambulum bekezdés. Lezárom. Elfogadtuk. 56-os, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 57, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 58-as, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 5-ös kompromisszum, E preambulum bekezdés, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Hatos kompromisszum az F preambulum bekezdésre, lezárom, elfogadtuk. 66-os, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 75-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 77-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 78-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 89-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 90-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 92 es megintom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 93, megintom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 94, megintom a szavazást. Lezárom. Elutasított. 96-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 109-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Megnyitom a szavazást a 14-es kompromisszummal kapcsolatban. Lezárom. Elfogadtuk. 119-es módosító, megnyitom a szavazást. 119. Lezárom. Elfogadtuk. 188-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 129, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 130, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 132, 1-es 132 azonosak. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 133, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 134, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 135, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 137, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 138, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 147. Lezárom. Elutasítottuk. 15-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 152-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 153, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 154, megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 155, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 156, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 162, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 158, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 159, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 160, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 163, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 164, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 165, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 166, megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. 167, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 168, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 169, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 175-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 176-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Az EPP-nek egyel több szavazata volt itt igazából. Köszönöm szépen, Roberta. Nem vagy telepátikus képességekkel rendelkezel? Jó, rendben, lezárom a szavazást, és el is fogadtuk nem mint a számított volna szavazásnál, de tartsuk magukat a rendhez. Jó, 185-ös. Megnyitom a szavazást. 185, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. 18-as kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 20-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 203-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 204-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 205-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 207-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 208, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 21, megnyitom a szavazást. 21-es kompromisszumról. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 219-es módosító, megnyitjuk a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 23-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 221-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 223, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Lehet a 224-estől a 28. blogban? 224-től 28-ig, tehát egy blogban szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Boldogam. 24-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 234-es imkó, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 235-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 237-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 25-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 26-os kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 200 A szocialisták hibát vétettek a szavazásnál, úgyhogy meg kell ismételnünk. Mindjárt itt a nyári szünet, nem csodálom, tehát még egyszer a 26-os kompromisszumról szavazunk, jó? 26-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Azt hiszem mindenki plusztot nyomott, de mindegy. Én se úgy szavaztam, hogy kellett volna, jó? ó, milyen egzotikus az ECR is pluszt nyomod. Hát ez nem ugyanaz, mikor, mint mikor az LPP e ad pluszt. Köszönöm, Dániel. Meg, megkönnyebbültünk mindannyian. Köszönöm szépen, lezártam a szavazást, és elutasítottuk Be kell fejezni a szavazást, úgyhogy menjünk tovább. 245-ös módosító, megnyitom a szavazást. Nem? De. De igen. Ne kezdjük el most ezt a húzakodást, jó? 245-ös kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 246, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 247-es, 48-as, ez az egész blokk 52-esig, megnyitom a szavazást. Oké, okay, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 253-as, megnyitom a szavazást. Elnézést, hibát vétettem, kollégák, bocsánat. A 27-es kompromisszum következik. Igen, a 27-es kompromisszum jön, megnyitom a szavazást. lezárom. Elfogadtuk. es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 271-es, Imko, megnyitom. egy picit nyitva hagyom a szavazást, hogyha széket kell váltania. Oké, okay, 271 esről ről tartott szavazást most lezárom, elfogadtuk, 272-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk, 273-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 274, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 275, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 276-tól 79-ig azonosak a módosítók, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Huszonnyolcas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 29-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 30-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 294-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 295-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 296-os, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 297-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. 299, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 31-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 304-es, nem? 3, 303-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A szocialisták egyel többen szavaztak. Birgit, egyel többen vagytok. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 300-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Jó, 32-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 33-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 34-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 322, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 323, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 325-326-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 329, megnyitom a szavazást. 329. Lezárom. Elutasítva. 330, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 331, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 3.32. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 3.33. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 3.34. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 335, 336-os, ezek azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 35-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. 338-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. 338. Jó, lezárom. Bocsi, túl késő. Mindenki tudott szavazni? Jó, akkor szavazzunk megint ha túl gyorsan szavaztatok, akkor szóljanak, jó? Csak hát, ha senki nem szól semmit, akkor megyek tovább. legyenek csendben, jó? Hogyha mindenki csendben van, akkor gyorsabban megy a szavazás. 3.38-as, újra szavazunk a 3.38-asról, megnyitom. csendesebben legyenek, jó? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 339. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Elfogadtuk. 337-es módosító szavazás. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 340-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 101-es módosítást, szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 341-es a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 343, 344 azonosak, eh, meg szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 345 a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 346 szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 347-es szavazást, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk a néppártnak egyet több szavazata volt. 35-ös kompromisszum szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 37-es kompromisszummal szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A 373-71-es kapcsán a szavazás. megnyitom. Szavazást lezárom. Elutasítottuk 372 es szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 367. 367, megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezárom. Elfogadtuk. 358, megnyitom a szavazást. Nem, az jön. Nem, az kiesik. Nem kellett volna szavaznunk erről, úgyhogy ezt a szavazást töröljük. 349-esről kellett volna, úgyhogy most az következik. Elnézést kérek. 349-es módosító, megnyitom a szavazást. 43, 49, lezárom. Elutasítva. 38-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 373-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 374, 375 azonosak. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 376, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 377-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 378-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 381-82, azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 383, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 384, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 386-87-es azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 388, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 389, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 39-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Elzárom. Elfogadtuk. 40-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 396-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 397-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 398-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 399, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 400-as. Lezártam a szavazást. Elutasítva. 41-es módosító, kompromisszumos módosító szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 406-os megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 405-ös megnyitom. Lezárom Elfogadtuk. 401-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 402-es megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 404-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 407-408 azonos, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 49, megnyitom. Lezárom. Elutasítva mindjárt végére érünk. 410. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 4.11. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 4.1.2. Megnyitom. Lezárom elutasítva. 42-es kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 4-20 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 421-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Négy kettő kettő szózás. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 4.23 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 4-25 szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 4-26 megnyitom. Lezárom. elfogadtuk 427, 427-es megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 427, 420, 428, 429 azonos, megnyitom, lezárom. Elutasítva. 430, megnyitom, Lezárom. Elutasítottuk a teljes módosított szövegről. Szavazunk népszerinti szavazással. A népszerinti szavazást megnyitom. Has everyone voted? The vote is closed. It's carried 50 votes for, four again. Elfogadtuk. Uh, nagyon szépen Köszönöm és gratulálok jelentéstevőnek. Kedves kollégáim, köszönöm szépen a e, türelmüket. Tudom, hogy ezek nagyon hosszú szavazások és kicsit e, fárasztó. Persze csak az elsőért köszöntem meg a türelmüket, mert van még egy, kérem mindenki maradjon fegyelmezett, hiszen van még egy hosszú szavazásunk. De lehet, hogy ez csak egy gyors lesz. Elnézést tehát. akkor őrizzük meg a eredeti hangulatot, a dinamikát, rátérünk. Készen állunk? Rátérünk a harmadik országok állampolgárai számára kiadott leptelepedés engedélyek egységes formátumára vonatkozó anyagra. Jussi Hala, ahol ECR jelentéstevő, rátérünk a szövegre, Megnyitom a szavazást géppel. A GUE eh, frakció egyel több szavazatot adott le, mint kellett volna. Marlin eh, és az LCR-nél e is egy plusz szavazat van. Tudom, ma mindenki egyet többet ad le megkérném, hogy az LCR részéről egy valaki húzza ki a kártyáját, és akkor rendben is leszünk. Elnézést, még mindig az LCR-nél egyel több kártya van, mint kéne. Ha nem veszik ki azt a kártyát, akkor sajnos nem tudjuk lezárni a szavazást. Eh, valójában kettővel volt több, de most már kész vagyunk, meg vagyunk. Köszönöm szépen, tehát a szavazást lezártuk. 52-2 arányban elfogadtuk. Gratulálni szeretnék Hala Aho jelentéstevőnek. We